Okay, friends. Uh, Kedves barátaim, köszöntelek benneteket itt az ülésünkön. Nem vagyunk még túl sokan. Remélem, hogy leszünk még többen is. A következő együttesülésünk a FEM Ample együttesülése július 12-én lesz következő alkalommal. És a téma a ma megvitatandó, illetve addigra elfogadandó jelentés. Úgyhogy ezzel lépjünk is mindjárt a negyedik napi rendi pontunkra. Vagyis a munka és a magánélet egyensúlya szempontjából kedvező munkaerőpiaci feltételek kialakítása. Blinkevics asszonynak adom meg elsőként a szót, aki az SND jelentéstevője. Jönné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék köszönetet mondani Zsdánok a kollégának, aki segített nekem illetve köszönöm a két árnyék előadónak is azt a támogatást, amit nyújtottak, illetve valamennyi kollégámnak köszönöm a módosító indítványokat. Ezekből az derül ki, hogy valamennyiünk számára fontos ez a téma, illetve aggasztónak találjuk az európai romló demográfiai helyzetet. És megoldásokat keresünk a születési ráta növelésére, gyermekvállalási kedv felkeltésére. A gyermekekkel és az eltartottakkal, akár idősebb korúakkal, illetve a fogyatékossággal élőkkel is törődnünk kell, gondoskodni kell róluk. Szintén fontos, hogy a családot és a munkavilágát összeegyeztessük, és hogy biztosítsuk a nemek közötti egyensúlyt a gondozó munkaterén. Nagy számban kaptunk módosító indítványokat, viszont a frakciók véleménye eltér arról, hogy a céljainkat hogy tudjuk elérni. Egyesek jogalkotási intézkedéseket helyeznének előtérbe, mások pedig nem jogalkotási típusú intézkedéseket. nyilván keresni fogjuk a kompromisszumos megoldásokat. Biztos vagyok benne, hogy meg is találjuk majd őket, hiszen közösek a céljaink. Jórova biztos és a bizottság képviselői arról biztosítottak több alkalommal is bennünket, hogy évvégéig az Európai Bizottság előterjeszti a jogalkotási csomagot, amelyben nem jogalkotási intézkedések is szerepelnek majd azzal kapcsolatban, hogy hogyan egyeztethető össze a család és a munkavégzés. A magunk részéről mi kompromisszumos megoldásokat keresünk, amelyek kiterjednek mind a jogalkotási, mind a nem jogalkotási jellegű megoldásokra, eszközökre. Személy szerint én nagyon örülök annak, hogy a teljes fizetés melletti szülői szabadságot támogatják, aminek, aminek a lényege, hogy ösztönözzük az édesapákat, hogy szülői szabadságra menjenek, illetve vállalják a családi eh, munkaterheit, ezzel hozzájárulva a nő és férfiak közötti eh, együttműködéshez, munka megosztáshoz, illetve javítjuk a munkaerőpiaci helyzetet és növeljük az egyenlőséget. Ami a nem jogalkotási intézkedéseket illeti, szerintem mind egyetértünk, hogy a tagállamoknak fokozniuk kell a barcelonai célok végrehajtása terén az előfeszítéseket, vagyis minőség és megfizethető gyermekfelügyeleti szolgáltatásokat kell biztosítani, vagyis új óvodákat és iskola előkészítő lehetőségeket kell létesíteniük a tagállamoknak sok kolléga a fogyatékossággal élő gyermekek felügyeletére vonatkozó javaslatokat terjesztett elő. Tudjuk, hogy öregedő társadalmakban élünk, és a várható élettartam egyre nő. És e két tény fényében az idős gondozás, illetve a hosszú távú gondozás, a tartós gondozás terén a beruházásra vonatkozó javaslatokat terjesztettek elő a kollégák, elérhető és megfizethető javaslatokat szorgalmazva, illetve a gondozás javaslatai szerepelnek a módosítókban. A nők részvétele továbbra is túl alacsony a munkaerőpiacon. Tehát ennek fényében a bizottságot és a tagállamokat arra szólítjuk fel, hogy minden feltételt biztosítsanak a nők számára, hogy visszatérhessenek a munkaerőpiacra, a férfiak számára pedig olyan lehetőségeket, ami tehermentesíti a nőket. Az esélyegyenlőség megteremtése érdekében a munkaerőpiacon. Végül szeretném hangsúlyozni, hogy nincs egyetlen megfelelő modell arra vonatkozóan, hogy hogy lehet a szakmai pályafutást összehangolni a magánélettel, illetve a családi élettel, hanem egyéni megoldásokra van szükség ezen a területen. Olyan megoldásokat kell találni, amelyek Európa és nemzeti szinten is működőképesek. Végül, de nem utolsó sorban a munkáltatóknak is rugalmasabb munkafeltételeket kell kialakítaniuk munkavállaló barát feltételeket teremteniük. Jövő héten két egyeztetést is tartunk az árnyék előadókkal a két szakbizottságból. Ez kedden és csütörtökön lesz. Azt gondolom, hogy ott megtaláljuk majd a legjobb megoldásokat. Mivel én a FEM szakbizottság előadója vagyok, számomra a nemek közötti egyenlőség a fontosabb szempont, illetve Zsdanova kolléganőm a többi dimenziót fogja most ismertetni a foglalkoztatási szakbizottság részéről. Köszönöm szépen a szót. Madame Zanoka. Danoka asszony, ennek adom meg a szót. Köszönöm, elnök asszony. Először is szeretnék köszöntet mondani a társ előadónak, az elnyékjelentéstevőknek és a csapatainknak, asszisztenseinknek és tanácsadóinknak, mert nagyon konstruktívan dolgoztunk együtt, hogy közös megoldásokat találjunk. Nem ismétlem el, amit az előttem szóló az imént mondott, de mielőtt a konkrét foglalkoztatási pontokra rátérnék, Szeretném hangsúlyozni, hogy milyen problémával néztünk szembe, amikor módosító indítványokat kaptunk az általános bevezető részhez. Ez egy koncepcionális probléma, mert a, a címet is érintette. És az összes 23 nyelvű címet nem tudtam végig böngészni, de az általam ismert nyelvekben azt tapasztaltam, hogy a cím kapcsán van egy kis félreértés. Munka és magánélet összeegyeztetéséről volt szó. A lett nyelvem. a munka és családi élet németül szintén ez a verzió szerepel, miközben az első pontban, az általános leíró részben a problémát a szakmai élet, a magánélet és a családi élet összeegyeztetéseként definiáljuk. Kaptunk néhány módosítót, hogy egy-két szót hagyjunk ki ebből a háromból. Van olyan frakció, amely a családot nem akarja megemlíteni, más frakciók viszont a magánéletet nem akarják megemlíteni. Úgyhogy remélem sikerül konszenzusra jutnunk és ezeket a megkülönböztetéseket meg tudjuk hagyni, például a családi és magánélet között. És elismerjük azt, hogy ez az emberi élet különböző aspektusait írja le, és nem hagyhatunk ki egyet sem, miközben a többiről beszélünk. Ez lesz tehát a probléma, és egy sor módosítót kaptunk, ilyen típusú módosítókat az általános rész egyes és hatos pontjához is. Szeretném az ágyék előadóknak a, az érvelését is, hogy miért nyújtottak be módosítókat ezzel a kérdéskörrel kapcsolatban, és nem tudom, hogy hogyan, tudjuk majd ezt megoldani, de valószínűleg hivatalos tolmácsolásra lesz szükség majd a az előadói üléseken, hogy az ilyen jellegű problémákat el tudjuk simítani. Ezek után elmondanám azt is, hogy megkül- különböző megközelítést alkalmazunk a jogalkotási javaslatok kapcsán is. Van, aki irányelvet szeretne látni. És különböző, sőt, egymással ellentétes megközelítést tapasztaltunk a minimum mandátum, illetve az apák átruházható fizetett szabadsága tekintetében is. Amennyire én most látom a helyzetet, hogy megkaptam a módosítókat, ez egy kicsit más megközelítést alkalmaznak, mint amit én szeretnék látni. Azt javaslom, hogy próbáljuk meg kiegyensúlyozni ezeket, és vegyük figyelembe azt, hogy nem lehet egy megoldás az összes család és az összes tagállam számára. Figyelembe kell vennünk a hagyományokat is, és nem tudunk valamit teljes mértékben kötelezővé tenni egy ilyen törékeny területen, mint ami a családi élet és a, az ezzel kapcsolatos felelősségek megosztása. A szakbizottságunk szeretné jobban hangsúlyozni nem csak a gender, azaz a különböző nemek aspektusát, hanem a gondoskodókról, az ápolókról is szeretnénk beszélni, gondozókról. A gondozók szabadságáról szóló irányelvel szeretnénk dolgozni. Itt is különbözőek a megközelítések. Vannak olyan tagállamok, amelyek az ilyen jellegű jogszabályok területén nagyon előjárnak, mások azonban a gondozói munkát figyelmen kívül hagyják, és a fekete munkaerőpiacra hagyják bármilyen szabályozás vagy szociális védelem biztosítása nélkül. Szeretném hallani az árnyék jelentéstevők véleményét, aztán talán majd a többi problémáról a következtetésemben zárszavamban szólni. Köszönöm szépen, Zdanoka asszony. Igen, azt hiszem, hogy a nyelvi problémákkal kell majd foglalkoznunk, és aztán jön majd a politikai vita mindenről. Biztos vagyok benne, hogy nagyon sok különböző álláspont van, hiszen az alkalmazott megfogalmazás a politikában nagyon sokat elmond magáról a politika tartalmáról is. És ezt ma ezen az ülésen is látjuk. Most azonban az elnöklést átadom a Nőjogi Szakbizottság elnökének. Parancsoljon! Ulskov, eh, buenos días a, a todas y... Köszönöm szépen, Ulskov asszony. Én is jó napot kívánok mindenkinek folytatjuk a munkát, és az egyes frakció képviselőjének adok szót, miután a két jelentéstevő, a FEM és az AMPL részéről bemutatták az anyagot. Szerintem a cím nem egy nyelvi kérdés. Itt egyértelműen a private life, a magánélet fogalma szerepel, az egy másik kérdés, hogy egyes képviselők az egészet szeretnék megváltoztatni. Ez is elfogadható, de ez egy politikai dolog, nem egy nyelvi kérdés, még egyszer hangsúlyozom. A saját kezdeményezésű jelentések címét nem lehet megváltoztatni. Az elnökök értekezlete ezt már ilyen formában elfogadta, és a jelentés címe az, ami a dokumentumainkon szerepel, a szakmai élet és a magánélet összeegyeztetéséről van itt szó. Nos, ami a tartalmat illeti, egyes képviselők esetleg máshogyan lehetják ezt a kérdést, és módosítókat nyújthatnak be a tartalommal kapcsolatosan, de a jelentés címe változatlan kell, hogy maradjon. Most pedig az EMPL árnyékjelentéstevője kap szót a néppárt részéről, Püra úr. Köszönöm, elnök asszony. Kollégám Hetman úr eh, hozzájárulását szeretném most itt bemutatni, aki jelentést a VN-nek az anyagnak, és sajnos már nem tud itt jelen lenni. Hölgyeim és uraim, Mind a jelentés, mind pedig a benyújtott módosítók száma terjedelme mutatja, hogy ez egy nagyon összetett témakör. Globális módon kell vizsgálnunk ezt a témát. Először is nagyon sok képviselő hölgy és úr jelezte, illetve kiemelte a gyermek gyermekek gondozásának kérdését és a két szülő közötti feladatmegosztás fontosságát a gyermekgondozást illetően. Azt kell elérni, hogy mind a két szülő egyenlő feltételek mellett profitálhasson a szülői szabadságból. Szükség van arra is, hogy biztosítsuk az óvodákhoz, illetve a bölcsödékhez, a gyermek megőrzőkhöz való hozzáférést megfelelő munkafeltételek mellett, hiszen ezek atipikus munkák, alacsony jövedelemmel járnak, szabálytalan munkaidőben végzik ezeket, és számos olyan tényező, amely megnehezíti ezt az összeegyeztetést. Egyes képviselők kiemelték, hogy ezen feltételek ahhoz is vezethetnek, hogy egyesek későbbre halasztják a gyermekvállalást. És ennek a jelenségnek a kihatásait a tagállamok már tapasztalják. Egyetértek azzal az állásponttal, hogy a magánélet és a szakmai élet összeegyeztetését nem kell a gyermekgondozásra korlátozni. Minden tagállamnak kell, hogy legyen olyan tagállamban kell, hogy legyen olyan lehetőség, hogy a munka ne dominálja az egész életet, hanem maradjon tér a személyes dolgokra, családra, barátokra. A legnagyobb kihívások egyike, amelyekkel szembesülünk, az, hogy a munkaidőt normalizáljuk, a foglalkoztatottság arányát növeljük, különösen a nők körében, a szakképesítést erősítsük, és a hosszú távú, az élethosszig tartó tanulást szorgalmazzuk. Jó lenne, hogyha ebben a jelentésben nem csupán a fenyegetésekre, hanem az esetleges esélyekre is koncentrálnánk. Teljes mértékben ki kell aknázni azokat a lehetőségeket, amelyeket az új technológiák kínálnak, és a digitalizáció, például a rugalmas munkaidőben végzett munkák. Nagyon sok értékes módosítót nyújtottak be szerintem ezzel a jelentéssel kapcsolatosan. Remélhetőleg ezek megjelennek majd a jelentéstevők javaslataiban is a kompromisszus módosítók formájában. Azonban szerintem egyes módosítók túlságosan messzire mennek. Szerintem ambiciózus fellépésekre van szükség. Nem alkalmazhatunk olyan megközelítést, hogy el, el kell kerülnünk az olyan fellépéseket, amelyek túlságosan megzavarják a piacot, illetve a tagállamok hagyományait, szokásait. Nagyon sok kérdést már szabályozza a jog. Itt most arról van szó, hogy a megfelelő jogszabályok jó alkalmazását biztosítsuk, még azelőtt, mielőtt új jogszabályokat fogalmazunk meg. Azt hiszem, hogy a további munkák ezzel a jelentéssel kapcsolatosan oda vezetnek, hogy mindenki ezt a megközelítést fogja majd alkalmazni, és jó jelentés jön létre. Uh, Köszönöm szépen. Nos, megkezdjük a hozzászólásokat a lista szerint. Gálné Perc Ildikónak adom meg elsőként a szót, jönni a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon fontosnak tartom a FEM szakbizottság néppárti árnyék jelentéstevőjeként ezt a jelentést és öröm számomra hogy elmondhatom azt is hogy a családi magánélet és a munka közötti egyensúly támogatása és megerőstése a néppárti frakció kulcsprioritásai között szerepel. öröm számomra hogy hallottam a jelentéstevőknek a hozzáállását hogy szeretnénk ebben a témában egységes hangon megszólalni és közös kompromisszumos megoldást találni annál is inkább mert ez a téma több mint fontos különösen a gazdasági válság melletti demográfiai válsággal küzdő európai unióban ez a helyzet. ahogy az általam és a néppárti kollégáim által is beadott módostó javaslatok tükrözik a munka és a családi élet közötti konfliktus gyökereit sokszor a munkaerőpiaci jellemzőkben kell keresnünk a rugalmatlan szabályozásban a hagyományos munkaformák munkarendek uralkodó jellegében a magas munkakeresési vagy éppen elhelyezkedési költségekben az alacsony mobilitásban de nagyon helyes hogy megállaptottuk és valóban azt gondolom hogy a másik oldalról a bölcsődei vagy éppen óvodai férőhelyek hiányában rugalmatlanságában vagy éppen a szűkös anyagi e, és e, e, akár családi akár egyéni erőforrásokban. mindezek a körülmények és ez a feltételrendszer önmagában is táplálja azt a konfliktust ami éppen a munka a magán és a családi élet között fennáll. fontos hogy hozzászólásainkkal jelentéseinkkel rávilágítsunk a problémákra és próbáljunk javaslatot is tenni. egyetértek e, néppárti kollégámmal aki azt mondta hogy elsődleges célunk nem az hogy újabb és újabb jogszabályokat alkalmazzunk miközben a meglévő jogszabályoknak a jó alkalmazását elfelejtjük hanem a probléma megvilágtásán keresztül fókuszáljunk arra hogy a meglévő jogszabályokat hogy lehet jobban alkalmazni nyilvánvaló az hogy a twenty eight tagállam kultúrájában felfogásában különböző de ezen túlmenően is nekünk nőknek élethelyzetekben eltérő az álláspontunk éppen ezért meggyőződésem hogy nincsen egyetlen elfogadható modell élethelyzetenként tagállamonként eltérő megoldások szükségesek fontos ezért hogy tiszteletben tartva ezt a körülményt mi sem erőltessünk eh, egyetlen modellt egyetlen közös eu s fellépést mert hogy nem fogunk ilyet találni ami mindenki számára elfogadható lesz. hiszek abban hogy eh, konszenzusos eh, megoldást fogunk találni a jövő keddi és csütörtöki shadow meetingeken és hiszek abban is hogy az arányosság elvével összhangban valamint az uniós tagállamok eltérő meglévő jogi szabályozására tekintetten nemzeti hatáskörben lehet megtalálni a legmegfelelőbb megközeltést a közös céljaink elérésére azon közös céljaink elérésére amit szeretném hogyha ebben a jelentésben tökéletesen körvonalazni tudnánk és eh, meg tudnánk fogalmazni a tagállamok számára is. köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Galpec asszony. Az SND frakció nevében van kap szót. Grazie ad entrambe le presidenti. Köszönöm mindkét elnöknek. Itt egy további gondolkodásra van szükség, már ami a különböző megközelítéseket illeti ez a jelentés kapcsán mely megközelítések minden egyes tagállam saját tapasztalatain alapulnak. Ami a benyújtott módosítókat illeti szerintem jelentős az erőfeszítés arra, hogy egy kompromisszumot alakítsunk ki a jelentéstevőknek. Köszönetet mondok a végzett munkáért minden esetre, és a figyelemért és szenvedélyért, amelyel mindkét szakbizottság kezelte ezt a témát ebben a különleges pillanatban. Ez egy magas minőségű munka, ugyanakkor fennáll annak szükségessége, hogy jobb feltételeket teremtsünk, hiszen a szenvedély, az intelligencia és a munka minősége is növekedhet, illetve profitált ebből a változásból. Fontos az élet átszervezése, a munkavégzés átszervezése a vállalatokon belül, a munkahelyeken. Folytassuk tehát az eszmecserét, és még egyszer megismétlem azt a kívánalmat, hogy mindenki részéről kifejeződjék az a szándék, hogy ezt a fontos munkát befejezzük. Ezt várják tőlünk a nők minden egyes tagállamban. Next on the list. A listánkon a következő Visnyevszka asszony, a Nőjogi Bizottság egyik árnyék előadója, de nincs itt. Nem, nem látom. Akkor tovább lépünk az ALD árnyék előadójára, Angelika Mlinár. Nem, ő sincs itt. Jó? Akkor Kunyeva asszony következik a GUE frakcióból. Ó, az Alde itt van? Ó, bocsánat. Jó, ha az ALDE képviselője itt van, akkor velük kezdjük. Köszönöm szépen. Én a foglalkoztatási szakbizottsági elnyékelőadó vagyok, de valóban benyújtottam egy sor módosító indítványt amelyek nőjogi szakbizottsági kollégány véleményét is tükrözik. Köszönöm szépen a két jelentéstevőnek a nagyszerű munkát, amit eddig végeztek ezen rendkívül fontos ügyben. És egyetértek azzal, ami az imént elhangzott a címmel kapcsolatban. Nem csak, hogy az elnökök értekezlete jóvá hagyta ilyen formában, de a munka és a magánélet egyensúlyával szeretnénk foglalkozni, a magánélettel és a szakmai élettel. Ahogy azt az angol cím is nagyon jól illusztrálja. Az Aldis kollégáimmal egy sor módosító indítványt nyújtottunk be olyan ügyekkel kapcsolatban, amelyeket rendkívül fontosnak tartunk a frakciónk számára. Először is úgy gondoljuk, hogy fontos a társadalmainkban, hogy kulturális változás induljon be a nemekhez való hozzáállás és percepciók tekintetében. Ez még fontosabbá válik akkor, amikor arra gondolunk, hogy egy sor különböző megközelítést alkalmaznak az EU-s tagállamok. Ezek közül néhány sokkal haladóbb álláspont mert például az ezen országokban létező gondozási szolgáltatások típusa fejlett, de vannak olyan tagállamok is, amelyek kevésbé szerencsés helyzetben vannak. Illetve hát nem a tagállam van szerencsétlen helyzetben, hanem konkrétan a nők. Mert például nincsen elég gondozási szolgálat, nem fizetik a munkájukat, vagy nagyon nehéz visszakerülni egy alacsonyan fizetett munkahelyre. Persze az az opció, hogy hosszú ideig maradhassanak otthon a nők, nagyon jó, de akkor, hogyha vissza tudnak kerülni a munkaerőpiacra ezután, és tisztességes gondozási rendszerek gondoskodnak a gyermekekről. És ez nem csak az állam szerepe, nem csak az állam felelős azért, hogy ilyen megoldásokat biztosítson a jobb gondozásért, hanem a szociális partnerekkel és az összes érdekelt féllel együttesen közös megközelítést kell kidolgozni. És itt nem csak arról van szó, hogy új jogszabályokra van szükség, hanem inkább arról, hogy milyen bevált gyakorlatok vannak más tagállamokban, amelyeket esetleg át lehet venni. miközben megértem azt, hogy a hagyományok fontosak, én úgy gondolom, hogy a nők is fontosak. Ez nem azt jelenti, hogy engedjük meg azt a helyzetet, hogy a nők elleni diszkrimináció előfordulhasson, éppen ellenkezőleg. Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy joguk van az egyenlő bánásmódra, és fel kell hívni a figyelmet azokra a jogtípusokra, amelyek megéletik a nőket a munkaerőpiacon. Más jelentésekhez hasonlóan közeltük van egy, amelyeknek én vagyok az jelentéstevője. Ez a diszkrimináció elleni irányelv a munkahelyeken. Tehát ennek fényében nem meglepő, hogy néhány módosító indítvány eléggé hasonlít Fontos az, hogy egységes üzenetet küldjünk ebből a házból. Éppen ezért úgy véljük, hogy a megbízható, átfogó és rendszeresen frissített minőségi adatok gyűjtése és elemzése nagyon fontos, ez a szociális partnereknek és az értekelt feleknek épp úgy szerepe, és épp úgy feladata, hogy dolgozzanak ezen, és hogy legyenek olyan rendelkezésre álló panaszkezelési mechanizmusok, amelyek a szolgálatára állnak azoknak, akik úgy érzik, hogy probléma merült fel. Az Európai Bizottság 2016-os munkaprogramjának a megközelítését üdvözölni tudjuk, mert odafigyelnek a dolgozó családok munka és magánéletére, és arra, hogy a nők egyre inkább részt tudjanak venni a munkaerőpiacon. Végül, de nem utolsó sorban nagyon fontos az is, hogy a digitalizáció előnyeit kihasználjuk, hiszen ez növelni tudja a termelékenységet és a rugalmas munkaszervezést. Ideológiai megközelítések miatt a módosítók néhánya, amit különböző frakciók nyújtottak be, lehetséges, hogy nem ugyanazt a megközelítést alkalmazzák, de meggyőződésem, hogy az árnyék előadói ö, üléseken meg tudjuk találni azt a megoldást, ami támogatni fogja azokat az embereket, akiknek tényleg arra van szükségük, hogy jó egyensúlyt tudjanak találni a munka és a magánéletük között. Köszönöm szépen. Most Kunyava asszony kap szót. Öné a szó. Agapiteszki, agapitészi, nádelfi. Τόσο antropológia, η 474 módosítót nyújtottak be ez az anyaghoz, akár annyi módosítót is benyújthattak volna, amennyi európai parlamenti képviselő van ez a téma a foglalkoztatásügyi és a nőjogi szakbizottság hatáskörébe tartozik ugyan, de valamennyünket érint, hiszen valamennyien nemzeti pártok tagjai is vagyunk. A módosítókat olvasva azt láthatjuk, hogy tartalmuk igencsak eltér egymástól, hiszen a tagállamok különböző szakpolitikákat alkalmaznak ezen a területen, de az európai jogszabályokat illetően is vannak eltérések. Még 2016-ban is fontos kérdéseket kell szabályozni, mint például az anyasági szabadság kérdésköre. A két módosító, amelyek a két, azok a módosítók, amelyek a két jelentéstevőtől származnak, azt mutatják, hogy ők remek munkát végeztek. És az reményt nyújt arra, hogy még gyorsabban előre tudjunk lépni, és szabályozni tudjuk az anyasággal, a szülői szabadsággal összefüggő kérdéseket. Nagyon intenzíven fogunk tehát dolgozni, annak érdekében, hogy kompromisszumos módosítókat alakítsunk ki. itt a 888-as számot szeretném az önök emlékezetébe idézni. Emlékezteti -e ez önöket valamire? 8 óra a munkadő, 8 óra szabadidős, 8 óra alvás. Ez volt a május 1 ünnepélyek egyfajta szlogenje korábban. Ez volt az elképzelés korábban a nap beosztásáról, az időbeosztásról. Amit viszont elhangzott, az azt mutatja, hogy a munkafeltételek nagyon erőteljesen kihatnak a magánéletre. Annak érdekében, hogy a munkavállalók el tudják látni munkai feladataikat. Nem már képzésre van szükségük, hanem nagyon rugalmasnak is kell lenniük. Kedves kollégák, olyan, egyesek olyan módosítókat nyújtottak be, amelyek egyes bekezdések törlését kérik, és ezzel gyengítik a szöveget. Azt hangoztatják, hogy nem kell szabályozni ezeket a fontos kérdésköröket, annak érdekében, hogy jól össze lehessen egyeztetni a munkát és a magánéletet. Egyes országokban azonban léteznek elvek, amelyek ezeket a területeket szabályozzák. Ugyanakkor, hogyha figyelembe vesszük a versenyt a munkaerőpiacon, illetve azt a kívánalmat, hogy valaki minden eron munkához jusson, figyelembe vesszük a munkanélküliséget, az otthoni munkavégzést a számítógép előtt. Nos, mindezek a jelenségek nagyon nagy mértékben megváltoztatták a munkaerőpiacot, a munkavilágát. Mit tehetünk? Módosítanunk kellene az uniós szakpolitikákat, illetve a jogszabályokat, amelyek ahelyett, hogy felszabadítanák a munkavállalókat, azt eredményezik, hogy a munkavállalók a lelkismeretlen munkaadók túlszaivá válnak. Ha tehát ki akarjuk fejezni az álláspontunkat, akkor felül kell vizsgálnunk a létező irányelveket. A két illetékes szakbizottságnak utat kell mutatnia, amelyen Európának el kell indulnia. És ez csak az az út lehet, amely csökkenti ez nem lehet az az út, amely csökkenti az anyasági szabadságot és a munkaidőt a végtelenségig növeli, ugyanis ebből nincsen kiút. Úgy vélem tehát, hogy a kompromisszumos módosítók kidolgozása és a haladó jellegű álláspontok elfogadása ahhoz vezet majd, hogy jobb szociális unió alakul ki. Köszönöm. Turno de Sadu raport. Köszönöm, Kunyeva. Köszönöm szépen, Kunyeva asszony. És most Pimentel López úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nos, egyetértek sok mindennel, ami elhangzott. Mi úgy értelmezzük ezt a jelentést, hogy a következőket fontos megvilágítani benne. Nem elég absztrakt módon beszélni arról, hogy össze kellene hangolni a munka és a magánélet világát. Figyelembe kell venni a realitásokat, illetve hogy jó néhány probléma merül fel ezen a téren, és ezek szerepelnek is egyébként a jelentésben. Ezeknek a problémáknak pedig konkrét kiváltó okai vannak. Ahhoz kapcsolódnak a problémák, hogy évtizedek alatt különböző politikai körülmények miatt az uniós helyzet ebbe az irányba alakult. Hát ezek most váltak nyilvánvalóvá. Nőtt a szegénység például. Több mint 120 millió uniós állampolgár él a szegénységi küszöb alatt. Nőttek a szociális egyenlőtlenségek, nőtt a férfiak és nők közötti esélyegyenlőtlenség, aztán bizonytalanabbá váltak a munkahelyek, értéktelenné váltak a fizetések, a bérek, romlottak a munkakörülmények. Valójában a szociális állam épült le, és az állam szociális ellátó funkciója sérült a tagállamok többségében. Ennek jelennek meg a következményei a szociális védelem hiányában, a szociális biztonság hiányában, illetve hogy leépültek a szociális ellátószolgálatok, illetve szolgáltatások, amelyek a munkavállalók életét segítették. Tehát ezek a különböző problémák, és ezek azok az okok, amelyeket ki kell mondanunk, és amelyekre rámutatva dolgoznunk kell a megszüntetésük érdekében. Ebből kiindulva mi az ILO szervezet, nemzetközi munkaügyi eh, szervezet 1910-es akkor megfogalmazott célokhoz tartjuk magunkat, tehát a 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás elv az, ami megvalósítandó. És egy évszázad telt el azóta, ma megállapíthatjuk, hogy továbbra is végrehajtandó ez a cél. Nem valósult meg, hanem inkább támadások tárgyává vált. Mm, tehát beszélhetünk gyermekvállalási politikáról, illetve anyasági politikáról, vagy a családi élet elősegítéséről, de mire jó mindez, hogyha nem foglalkozunk az érdemi okokkal, amelyek mindezt eredményezik. Tehát ennek érdekében jó néhány módosító indítványt terjesztettünk elő, amelyek célja, hogy feltárjuk az alapvető okokat, és azokat kezeljük. Lehetővé téve, hogy a gazdasági, szociális, illetve a munkakörülmények javulhassanak a munkavállalók számára. És hogy a sportra, a kultúrára, a szabadidős tevékenységekre is legyen idejük, pénzük, energiájuk. És ezt kell megfelelő munkaszabályokkal elősegíteni, megfelelő fizetésekkel megtámogatni, és ehhez pedig kollektív szerződésekre van szükség a meglévő mechanizmusok igénybevételével. Tehát ez vezet oda, hogy összehangolhatóvá válik újra a munka és a magánélet, illetve a család élet. Fel kell lépnünk a bizonytalan munkavégzés ellen, a fizetések értéktelenedésével szemben, és hogy a családi élet, valamint a szakmai élet összehangolhatóvá váljon. Ne feledjük, hogy alapvetően azt a problémát kell felszámolnunk, hogy az anyák és apák hétvégén dolgozni kényszerülnek, vagy mert olyan munkaidőben kell dolgozniuk, hogy amellett nem lehet családot alapítani és felnevelni. Tehát a munkaidőre vonatkozó rendelet emiatt nagyon fontos. csökkentenünk kell a munkaidőt a 8 órás szabályból kiindulva, és a foglalkoztatási, illetve a gazdasági szakbizottság együtt is működik egyébként ennek a témának az átgondolása terén. Megállapítottuk, hogy például Portugáliában az államigazgatásban csökkent a munkaidő, de amikor jöttek a megszorítások, akkor újra megnövekedett a munkaidő, szerencsére az utóbbi időben újra csökkenést látunk. Aztán ami a szociális ellátást, illetve a védelmet illeti, az anyaság és apaság, a szülői szabadság, mindezek fontos feltételek de ennek a területnek a szabályozása a, a tagállami szinten történhet meg, és fontos lenne, hogy ezzel együtt ingyenes gyermekfelügyeleti szolgáltatások legyenek igénybe vehetők, illetve ingyenes oktatás. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen. Most a következő felszólalóknak már nem adok több, mint egy percet. Még négy fő szerepel a felszólalók listáján, ezután pedig egy másik ülésre kerül sor. Koslovska Dajcsevics asszony kap szót, parancsoljon. Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo. E, przede wszystkim chciałabym pogratulować e, autorom. és Uraim, szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek, ugyanis fontos témáról van szó, amely a fejlődést érinti. Van itt egy konfliktus a magánélet és a munka között, és ezt meg kell oldanunk. A bizottság javaslata globális jellegű, nem jogalkotási természetű, a szubszidiaritás szellemében fogant. Szeretném felhívni a figyelmüket a szülés szabadság kérdéskörére, ez nagyon fontos. Ugyanakkor figyelembe kell venni a népesség előregedésének jelenségét, és nem csupán a gyermekgondozást, hanem az idős gondozás témakörét is. Ez is megjelenik a jelentésben. hiszen így lehet az idős embereket a leghosszabb ideig megőrizni önellátónak, mégpedig az új digitális technológiával, a robotizációval, az internettel, ugyanis így online tudnak vásárlásokat eszközölni, tanácsokat kapni, fontos a digitális készségek fejlesztése az idősek körében. Ez nem jelenik meg a jelentésben, de egy olyan új út, amit követnünk kellene. Köszönöm szépen. Jaslivjek asszonynak, az alelnök asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen a szót. Én is gratulálni szeretnék a jelentéstevőknek, mindkét szakbizottság részéről ehhez a jelentéshez. Szerintem kiváló a dokumentum és örülök, hogy a rugalmas munkavégzési formákat előtérbe helyezi. Gyakran hallok kritikákat a rugalmas foglalkoztatás témájában. Az a gond, hogy számos európai tagállamban ezek a munkavégzési formák nem teszik lehetővé a társadalom biztosítást, illetve a szociális biztonságnak az érvényesülését. És azt gondolom, hogy európai szinten támogatnunk kell a rugalmas munkavégzést, hiszen ez teszi lehetővé, hogy egyensúlyt teremtsünk a, az élet különböző területei között. És a kormányok feladata, hogy gondoskodjanak ennek a biztonság, biztosítási, biztonsági hátteréről is. Fontos, hogy az új foglalkoztatási formák, amelyek Európában az utóbbi időben megjelentek, egyfajta lavinaként zúdultak ránk, és ha már kialakult ez a helyzet, akkor meg kell vitatnunk ezeket a foglalkoztatási formákat itt az Európai Parlamentben, illetve jó irányba kell őket alakítanunk közösségi szempontból. Máskülönben nem tudunk ellenállni ezeknek a fejleményeknek, nem tudjuk őket kezelni, nem mondhatjuk, hogy Európa egy sziget nem szigetelődhetünk el, megoldásokat kell keresnünk és találnunk. Most pedig Sodrova asszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen, hogy benyújtották ezt a javaslatot. Változtatásokat a címmel kapcsolatban nem fogok benyújtani. Azt gondolom, hogy mi szülők mindannyian tudjuk azt, hogy a magánéletünk tulajdonképpen a családról való gondoskodásra szánt idő. Tehát amikor magánéletről vagy családi életről beszélünk, az ugyanaz. Jó, hogy ez a két szakbizottságnak a közös jelentése, a munkaerőpiac és a nők jogai egyaránt megjelennek benne. és minőségi programok a különböző nemek számára konkrét intézkedéseket tartalmaznak a rugalmas munkaidőtől az anyasági szabadságig. A gyermekekről való gondoskodás teljes embert kíván, ezt el kell ismerni. És azt hiszem, az erre való utalás még mindig hiányzik ebből a jelentésről a szülőknek jobb feltételeket kell biztosítani, hogy a gyermekeikről gondoskodhassanak. Ez munka, épp úgy, mint bármilyen más munka. Ugyanaz, mint hogyha az embernek lenne egy állása valahol. De sajnos ezt még nem ismerik el így ebben a formában. Az otthoni munka és a gyermekekről való gondoskodás nem szabad, hogy elkülönüljön attól, hogy valakinek van valahol egy munkája. Ezt egyformán kéne tekinteni. Éppen ezért a szülői szabadság és a munkahelyi munka közötti átmenetnek a rugalmasabbá vagy gördülékenyebbé tétele nagyon fontos lenne. Szerintem a tagállamok most már sokkal inkább fogják ezt a megközelítést alkalmazni, mint eddig, de remélem, hogy az Európai Bizottság külön fel is szólítja őket erre, és intézkedéseket fogad el. Köszönöm szépen, és most utolsóként Head asszony kap szót. Köszönöm szépen nők szempontjából tekintem én ezt a jelentést, mint a Nőjogi Szakbizottság tagja. A nők és férfiak közötti egyenlőség kérdését hogyan tudjuk előmozdítani a munkákban. Európa helyzetében azt látjuk, hogy az európai parlamenti képviselőknek nagyon nagy felelőssége van abban, hogy konkrétá váljon ez az egyenlőség. Eltérnek az elképzeléseink a, a tekintetben, hogy hogyan tudjuk elérni például a nők és férfiak fizetése közötti egyenlőséget, de számunkra, a szociáldemokraták számára nagyon fontos ez, épp olyan fontos, mint a magánélet és a szakmai élet egyensúlya. A nem biztonságos munkahelyek kérdésére ki kell térni, a szülői és anyasági szabadság kérdésére ki kell térni, és az, hogy valakit megfizessenek azért, hogy a gyermekeiről gondoskodik egy bizonyos időszakban. De ez nem jelentheti azt, hogy otthon ragadnak a nők, és elzárjuk őket a munkaerőpiacra való visszajutásról. Küzdeni kell azért, hogy egyenlő munkalehetőségeik és egyenlő fizetésük legyen a nőknek. Ez egy óriási munka, és az Európai Parlamentben épp úgy kell küzdeni érte, mint máshol. Nagyon komoly feladatunk van, a statisztikákat is meg kell vizsgálnunk, hogy lássuk, hogy mi a valóság, de a tisztességes munkafeltételek és a biztonságos. Muchas gracias, señora G. Después de, de todas las intervenciones vemos eh, que es eh,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 itt, ebben a teremben folytatjuk majd a foglalkoztatási szakbizottság ülését. Köszönjük szépen a részvételüket! az EMPL és a FEM a továbbiakban is együttműködik majd ebben a témában, hiszen közös feladataink és céljaink vannak. Most pedig folytatjuk a rendes napi rendi pontunk szerint, amely a 15-ös napi rendi pont, a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ egyezmény harmadik, 33. cikkének második bekezdésében foglalt követelmények uniós keretek között. Megadom a szót Márta Stickingsnek, aki az alapjogi ügynökséget képviseli. Kérem, hogy foglaljon itt helyet az elnöki pópitusnál. És meg rövid bevezetőjét, amelyet szeretettel köszöntöm itt az elnöki asztalnál, és egy rövid bevezetőt várunk, tehát öné a szó Márta Stickings.